Colleagues, please take seat, let's start. Kérem, foglaljanak helyet, kollégák, és kezdjük el az ülést. Elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet? Igen, köszönöm, akkor azonnal haladjunk is. Abban előre, első pont, gazdasági párbeszéd és ezt eszmecsere Padván úrral, aki a kimenő ECOFIN elnökség nevében gazdasági pénzügyminiszterként, Olaszország minisztereként. És mostantól anyanyelvemen fogok beszélni, mert ez egy különleges alkalom. Szeretném megköszönni, hogy eljött. És szeretném megköszönni az olasz elnökségnek is a munkáját, az együttműködését, és egyáltalán azt a szerepet, amit játszott. A Lisszabon utáni rendszerben az európai választások után azonnal elkezdődő um, európai um, soros elnökség nagyon nehéz kihívás elé helyezte Olaszországot, úgyhogy én úgy gondolom, hogy uh, nagyon uh, jó munkát végzett az olasz elnökség, és lehetővé tette azt, hogy nagyon sok uh, jogalkotási javaslatot le tudjunk zárni, ezek között nagyon fontosak is szerepeltek, minden bizonyal fog rá Pádoán úr is utalni. Ezek fontos jogalkotási javaslatok voltak, és sikerült őket nagyon rövid idő alatt lezárnunk, gyakorlatilag két hónap tárgyalásai után nagyon tetszett nekünk az is, ahogy az olasz elnökség bevont minket a megvalósítási fázisba, a Single Resolution Fund esetében. És egyébként ez egy nagyon jó egyeztetés, mediációs példa is. Azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk is kellőképpen hozzájárult a sikerhez. Fontosnak gondolom azt is, hogy az olasz elnökség hozzá tudott járulni ahhoz, hogy általánosabb témákat is fel tudjunk követni az unió gazdaságpolitikájával kapcsolatban, az Európai Bizottság napirendjére gondolok, a befektetések témájára, és arra, hogy hogyan lehet a rugalmasságot jobban kihasználni. Holnap egyébként ezekről a témákról fogunk még vitázni, illetve szavazni. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban az olasz elnökség sokat tett hozzá a vitához. Nem is rabolom tovább az idejét, hanem megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kedves bevezető szavakat is az olasz elnökség munkáját illetően. Természetesen ezeknek személyesen is nagyon örülök, de ugyanakkor az olasz elnökség munkatársainak nevében szeretném megköszönni, remélem, hogy hatékonyan tudtunk dolgozni. Nagyon örülök annak, kedves parlamenti képviselők, hogy a mai napon megint itt lehetek a szakbizottság előtt. Nagyon tetszett az a konstruktív együttműködés, amely az elmúlt hat hónapban kialakult, és amely hozzájárult ahhoz, hogy fontos eredményeket tudjunk elkönyvelni. Az olasz elnökség végeként fontosnak gondolom, hogy az értékeljük az elért eredményeket, előrelépéseket. És fontos az is, hogy a jövőre nézve meghatározzuk azt, hogy mire lesz még szükség. Júliusban elmondtam, hogy mi az e- olasz elnökség megközelítése az európai növekedés és munkahelyteremtés mellett, strukturális reformok, befektetések, és nagyobb piaci integráció. Ez a három pillér egymást erősíti egyébként, és együtt egy koherens stratégia részét képezik, ahol a reformok, a pénzügyi reformok, munkaerőpiaci reformok a versenyképességet támogatják, és megfelelőbb légkört teremtenek a befektetésekhez. A befektetések ugyanakkor a reformokat támogatják, rövid, idő, rövid távon a keresetet generálják, és középtávon hozzájárulnak a növekedéshez. Ezzel párhuzamosan kell megvalósuljon egy költségvetési fegyelemre alapozott költségvetés, és ezzel a hosszú távú finanszírozás, illetve növekedés alapjai adottak. Én úgy gondolom, hogy konszolidálni tudtuk az alapokat az új bizottság munkatervének megfelelően. Sajnos a makrogazdasági adatok tovább romlottak, deflációs kockázattal, és a nagy európai gazdaságok teljesítményével is csökkenésével kell számolni, illetve továbbra is igen magas munkanélküliségi rátákkal kell számolnunk. Annak érdekében, hogy ezeket a dinamikákat megtörjük, nagyon sürgősen kell valamit tenni. Fontos az, hogy strukturális reformokat hajtsunk végre nemzeti és európai szinten, ebben már mindenki egyetért. A nemzeti parlamentek és kormányok vezető szerepe ebből a szempontból igen fontos. A tanácsban a viták rámutattak arra, hogy szükséges a nemzeti Mm, nemzeti tudatosságot növelni az európai folyamatokkal kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan az európai szemeszter is hozzájárulhat ahhoz, hogy a programok hatékonyabban megvalósuljanak. Például a több éves horizontokra gondolok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hatásukat ki tudják fejteni a reformok, és ezzel nemzeti reformokat szeretnénk megvalósítani, amelyek egymást támogatják, egymást erősítik. Az európai szemeszter ezen kívül egy keret, amelyben az interakciókat is megvizsgálhatjuk az egyes országok között, és minősíthetjük, illetve számosíthatjuk az együttműködés eredményeit megpróbáljuk erő, tovább erősíteni az országok közötti kölcsönös bizalmat. Az olasz elnökség mindent megtett annak érdekében, hogy a befektetési terv megvalósuljon. Egy task force-ot is felállítottunk az Európai Bizottság, a Befektetési Bank és a tagállamok részvételével, annak érdekében, hogy potenciális projekteket tudjunk megvalósítani, illetve ö, megállapítsuk azt, hogy hol vannak azok a jogi ö, akadályok, amelyek, ö, amelyeket le kell építeni. Decemberben ennek a Task Force-nak a munkája már eredményeket mutatott fel, európai fontosságú tervek megvalósításának terén. Az olasz elnökség az európai befektetési tervet szeretné támogatni, az, ÖKOF, az ECOFIN pedig ezzel a szakbizottsága és a parlamenttel együtt fog működni a stratégiai beruházások európai alapjának megvalósításában. Az Európai Tanács és a bizottság is kimondták azt, hogy szeretnék a nemzeti hozzájárulásokat megfelelő képpen számítani költségvetési szempontból hatékonyan, illetve előnyösen számítani a tagállamok számára. Új stratégiai kezdeményezésekre van szükség a KKV-k támogatása mellett. Ezen kívül a magán és közpénzek ösztönzése a befektetés a befektetési környezetet, a vállalkozói környezetet kell, hogy javítsa, mert jobb feltételekre van szükség a gazdasági döntések szempontjából hosszabb távon is. A beruházások egyébként két faktorból származnak profit lehetőségek, illetve a rendelkezés álló források. Mindkettő oldalnak meg kell lennie. És ebből a szempontból is fontos a versenyképesség javítása és az egységes piac kialakítása, amely a Európa 2020 céljainak szolgálatába állítandó. Ilyen szempontból a szolgáltatási piacon, a digitális piacon és általában az ipar területén is nagyobb integrációra van szükség. Az integ- nagyobb integráció hozzájárul a növekedéshez, a tőkepiaci unió megvalósítása felé. Ezek ugyan, ez ugyanis kulcsfontosságú annak érdekében, hogy jól működő tőkepiacokat alakítsunk ki, amelyek a banki hitelszférát megtámogatják. Decemberben az, az ECOFIN által elfogadottak tovább javítják a hosszú távú finanszírozás lehetőségeit az eurózónában főként, és a KKV-kra különös tekintettel. Nagyobb koherenciára van szükség az adórendszerek között, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy kölcsönös, kölcsönösen jobban megértsük egymást. A jogegyszerűsítés ennek az egyik fontos eszköze sikerült elérni eredményeket az elér, átláthatóság, az adóelkerülés, illetve adócsalás elleni harc területén. 2014 kulcsfontosságú év volt a banktitok vége szempontjából. Az adó tehát az adózás terén felhasználható um, információcsere nemzetközi um, keretének megvalósítása, lebontotta ezeket a létező akadályokat. És ez további forrásokat szabadít majd fel a nemzeti költségvetések előtt. Az adó alapok, illetve a BEPS kérdése, amelyet a OECD vezetett be, rámutatott arra, hogy hogyan járul mindez hozzá a gazdasági környezethez. Egy fontos vitát nyitottunk erről a témáról, és ennek a vitának az eredménye egy visszaélés ellenes klauzula beépítését jelentette, amelynek célja, hogy minél inkább el tudjuk kerülni a káros adózásbeli verseny hatásait. Az automatikus információ csere ebből a szempontból nagyon nagy egyetértést kapott a tanácsban az adóelkerülés véget, és decemberben a pénzügyi ö, tranzakciókra kivetett adó átláthatóságának 2015-ös megvizsgálását is napirendre tűztük. Pénzügyi dossziék. Az Európai Központi Bank novemberben megszerezte felügyeleti szerepét, az Európai Parlament erre büszke lehet, mert a tanács is. Mielőtt beindult ez az egységes rendszer, megvizsgáltuk az egész pénzügyi szektort, és ez nagy bizalmat váltott ki a pénzügyi szektorban. Ez tehát az első pillére az bankuniónak, és ebbe tartozik a a, ide tartoznak azok a normák, amelyeket a bankok magukénak tudhatnak. Örülök annak, hogy a delegált jogi aktussal kapcsolatban sikerült egyességre jutni a bankszanálás kérdésében, illetve az egységes e la presidenza italiana è stata molto importante per definire soluzioni. Bankmentési eh, csomag tekintetében. Az összes többi jogi aktus kapcsán nem fogok most részletekbe bocsátkozni, inkább csak a legfontosabb eredményeket illusztrálnám. Először is köszönöm a parlament konstruktív hozzáállását, ugyanis ennek köszönhetően sikerült az európai hosszú távú befektetésekre vonatkozó alappal kapcsolatban egyetértésre jutni. Nagyon örülök annak, hogy politikai egyetértést is sikerült kialakítanunk a trilógus során. December 17-én a bankközi kifizetések kérdésében. A pénzmosás ellenes irányelv szintén előrelépett. Ebből a szempontból szerettük volna nemzetközi normáknak megfelelővé tenni az európai irányelvet is. Az értékpapírokon keresztül, illetve a nyugdíjalapok, valamint a biztosítási szektorra vonatkozó irányelvek is elő meg, megvalósultak, és ezek fontosak a bank világ, bankpiac működése szempontjából. Kedves parlamenti képviselők, a bizalom és a pozitív várakozások nagyon fontosak a gazdasági életben. Fontos az is, hogy hozzájáruljunk a Európa prosperitásához a munkaerőpiacon keresztül, miután nagyon súlyos a helyzet, ahogyan már elmondtam, Európában egy valós pozitív sok hatásra van szükség annak érdekében, hogy növekedési pályára tudjuk állítani az európai gazdaságot, a befektetéseket, beruházásokat, a kereslet ösztönzésnek a szolgálatába kell állítani, és közép, illetve hosszú távon is működőképességgel kell tenni ezt a reform folyamatot. Célunk tehát az, hogy ezt megvalósítsuk az európai szemeszteren keresztül, és a gazdasági kormányzás is garantálni, képes legyen arra, hogy garantálja a költségvetési fegyelmet, és a reformok, illetve a beruházások versenyképesség javító hatását elősegítse. Ezért nagyon fontos, hogy műveleti szinten is nyomon kövessük a helyzetet, és a jelenlegi növekedési és stabilitási paktum rugalmassági részét fel tudjuk használni. Az európai, az európai növekedési potenciált ki kell tudnunk használni, és a költségvetési fegyelem megvalósítása, jobb befektetési környezetet, és ezen keresztül nagyobb foglalkoztatottságot tudna elérni. Úgyhogy nagy várakozásokkal tekintünk a bizottság kommunikációjára. Fontos vitára kerül majd sor a következő hetek során az európai kormányzás, a TUPAC és a SIXPAC kapcsán. Az Európai Parlament és különösen ennek a szakbizottságnak a szerepe ebből a szempontból igen fontos központi. Még egyszer köszönöm szépen a pozitív hozzáállást és a mai figyelmet is, és a következő európai elnökségnek pedig jó munkát kívánok. Thank you. Köszönöm szépen. Pardon, úr. Kezdjük el a kérdések válaszok körét. 5 perc út a kérdése és a válaszra. Elsőként Pablo Zalba. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr, spanyolul fog beszélni. Köszönöm, miniszter úr. Először is szeretném eh, önnek eh, önnek gratulálni az elnökség sikereiért. Én magam egyébként az ön által említett egyik témának a raportőre vagyok, a multilaterális bankok közti kártyadíjak eh, témájának vagyok a raportőre, és köszönöm önnek azt a nagyszerű munkát, amit ezen a konkrét területen is eh, végeztek, ezt szeretném mindenképpen elismerni. Görögországgal kapcsolatban van kérdésem, eh, miniszter úr. Önnek mi a benyomása a görögországi eseményekről, illetve mit jósol? a saját hazájával kapcsolatban. Én nyilván nem eh, bátorkodom értékelni az ön hazájának helyzetét, de ön is beszélt arról, hogy reformokra van szükség nem csak európai, hanem nemzeti szinten is. El tudná mondani nekünk, hogy a reformok hogyan is állnak az ön hazájában, illetve milyen eredményeket kívánnak elérni. A Juncker tervvel kapcsolatban pedig eh, az a kérdésem, hogy eh, Eh, most ennek a delegáció, ennek a bizottságnak a delegációja tartott vitát eh, erről a tervről, és mindenki elismerte, hogy a projekt kiválasztás nagyon fontos kérdés. Hogyan eh, lehetne ön szerint a megfelelő projekteket kiválasztani annak érdekében, hogy Juncker terv sikeres legyen? Köszönöm. <clears throat> Thank you very much for your... Köszönöm szépen, több kérdést tett fel, mindegyiket. Egyenként fogok rájuk reflektálni. Először Görögország kapcsán jóslatomat kérte. Én közgazdász vagyok, így jóslásokban nem bocsátkoznék, ám annyit mondhatok, hogy Görögország mai helyzetét összefüggésében kell vizsgálni, egy olyan országról beszélünk, amely nagyon fontos, fájdalmas, és jó rész sikeres kiigazításokon kommentált az államászártás területén. Vannak még befejezni való feladatok, például a, a struktúrálváltás, szerkezetváltási napirend, és ezt egyáltalában gyenge európai gazdasági környezetben és deflációs kockázatok között kell végrehajtani az országnak, ami nem segíti persze a, a, a dinamika fenntartását. Mindezek ellenére a görög kormány a trojka tagok komoly segítségével előrelépéseket könyvelhet el. Ezt lehet tovább javítani, el, erősíteni, és meg vagyok győződve arról, hogy az új kormány, amely a következő választások után feláll, perspektívában vizsgálja majd a kérdéseket, és az előző kormányok és a görög nemzet egészének erőfeszítéseit megőrizve azokat akár tovább híve is megőrzi azok eredményeit, teljesít egyeztetve az európai intézményekkel. Ez volna hát a jóslatom, vagy legalábbis az óhajom, és erre törekszünk, ez irányban igyekszünk az e, európai görög kezdeményezéssel ezt igyekszünk elősegíteni. Olaszország kapcsán hadd mondjam el, hogy a kormány stratégiája erősen koncentrált arra, hogy strukturális reformokat szeretnénk végrehajtani, az elmúlt, a kormányom elmúlt tíz hónapjában az volt egy olyan panasz, hogy túl sok bejelentés van. Lehet, hogy ez így van, ám Olaszország rendezetlen ügyek hosszú listájával kellett megbirkózzon a szerkezetváltás tekintetében. Ezért nem csak a három, három éves recesszió ügyével kell szembenézzünk, amire reméljük lezárul és megindul növekedés 2015-ben, hanem az elszalszott lehetőség. So, new reforms, because we need... Aha. Van nagyon konkrét eredmények vannak, amelyeket amelyeket az olasz kormány egyébként végre is hajt. Itt most a munkaerőpiaci reformról beszélünk, amit Jobs Act-nek neveznek olaszul is, és amelyet most hajtunk végre, és ugye Salzburg felől érkeztem, és ott értesültem arról, hogy egy másik végrehajtási törvényt is eh, elfogadott a kormány, amely a munkanélküli segéllyel kapcsolatos. Eh, másik fontos reform, a fiskális reformok, eh, illetve ugye eh, hát ez arról szól, hogy az adóigazgatási eh, rendszert megváltoztatjuk, eh, a szabályok jobb betartása, jobb igazgatási gyakorlat és jobb kapcsolat az adófizető, valamint az adóhivatal között. A Juncker terv, nos, látom már is elszállt az időm, és még ehhez egy csomó idő kéne, hogy kifejtsem a nézeteimet, ugyanakkor azt kell mondjam, hogy azért két ember kell a tánchoz, a, kell pénz és és kellenek jó projektek. Tehát eh, én azt gondolom, hogy a projekt kiválasztási eh, projekt kiválasztási tervek, illetve folyamatok, azok eh, remélhetőleg a hatékonyságát is növelni fogják az igazgatásnak, tehát ebben az értelemben mindenki nyerni fog ezzel. Remélhetőleg ez egy olyan mechanizmus lesz, amely az ösztöndők révén hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a projektekből. Sajnálom, hogy ilyen sokáig válaszoltam, de végül is három kérdést kaptam. Köszönöm. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira követ. Muito obrigada. Vou utilizar também a minha língua. Köszönöm szépen. Én is olyan anyanyelvemen szeretnék hozzászólni. Gratulálok az olasz elnökség által elvégzett munkához, és mindenki másnak is, illetve az ön csapatának is szeretnék gratulálni. Nagyon komoly munkát végeztek, nagyon nehéz körülmények között, és ezek a nehéz körülmények nem csak abból adódtak, hogy új intézmények álltak föl, egy új bizottság, új parlament állt fel, hanem abból is, hogy mindez egybeesett egy nagyon hosszúra nyúló recessziós időszakkal és a munkanélküliség növekedésével, amely még bonyolultabbá tette az egész kérdéskör. Az olasz elnökség azon témalistán túl, amelyről az imént említést tett, nagyon helyesen ráérzett arra, hogy a beruházások kérdése a legfontosabb, és össze kell egyeztetni a közforrásokat visszatenni a gazdaságba. Ha előre akarunk lépni, ez létfontosságú, ám, és ez a munka még nem zárult le. A kérdés, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy végre egy pozitív löketet, sokkot adjunk a gazdaságnak, belendítsük, és azokat a politikai és intézményi ö, negatív forgatókönyveket elkerüljük, amelyek Európa széteséséről szólnának. Egy hosszabb távú módszertanra is megközöltése van szükség az eurozónában. Tehát a felhasználva a múlt tapasztalatait, anticiklikus politikákat is folytatva. Thank you. Uh, Köszönöm. Ahogy az imént elmondtam, kulcsfontosságú változókat kell be, alkalmazni, pénzügyi forrásokat eh, ahhoz, hogy a gazdaságot beindítsuk. Az a beruházási terv, melyet a bizottság javasol, hatalmas potenciállal bír. Szerintem a lehető legjobban kéne alkalmazni. Egyrészt a források mozgósítása tekintetében lehet nagyon fontos, katalizátor hatással bírva, ám azért is fontos, mert a, a, aktivizál befektetési lehetőségeket. Itt látok pozitív összefüggést a reformprogramok, a tagállami reformprogramok között, illetve az új eszköz között. Különösen igaz ez ma, amikor, ahogy önök is emlékeztettek erre, a beruházások csökkenő tendenciát mutatnak, és ez nem új jelenség, évek óta így van. Sürgő szükség van beruházásokra, mert így lehet, ezek fordulnak aztán gazdagsági növekedésé. És ezt tagállami programokban is, meg európai programokban is elő lehet segíteni. És ez az új kezdeményezés lényeges szelleme. Ebből a szempontból én úgy látom, hogy szorosabban kéne kapcsolódni, és ez része az új eszköz műveletének, jobban kéne kapcsolni a beruházási lehetőségeket az integráció Ez Az egységes piac még nem teljesedett ki. Ez az a strukturális reform, amelyek beruházásokat segíthetnek, mármint a belső piac kiterjesztése. Jobban át kell lássuk tehát a belső piaci kezdeményezések és a reformprogramok közötti összefüggések rendszerét, és ez összefügg azzal is, azzal a hosszú távú perspektívával, amelyet ön is említett. Hosszabb távon én erősen hiszek abban, hogy Európa gazdasági növekedési potenciáját növelni tudja, lebontva a tagállamok közötti még fennálló akadályokat, európai dimenziót létrehozva, a nagy infrastruktúrális beruházások tekintetében és a ö, telekommunikációs, innovációs ö, materiális, materiális tőkét is mozgósítva. Mindez strukturális intézkedéseket követel, meg európai, meg tagállami szinten is, meg arra is szükség van, hogy ide forrásokat helyezzenek ki. De ezeket fel kell használni, mozgósítani kell. Most jött az ideje ennek, annak, hogy összekapcsoljuk az új pénzügyi eszközöket a beruházási lehetőségekkel, és ezt együttesen tudjuk. És utolsó gondolatom, mindez lehetőség arra is, hogy jobban átlássuk azt, hogy a nemzeti reformprogramok hogyan tudnak a szomszédos országokba is áthelyeződni, és így európai dimenziót létrehozni. Következő hozzászóló Liszjár nevében Maria úr. Görögül fog beszélni, elnök úr. Köszönöm, Padoán úr én úgy gondolom, hogy az olasz elnökség túl sok ígéretet tett, ugyanakkor a gyakorlati a gyakorlati eredmények eh, elmaradtak, különös tekintettel az államadóságra. Erről nem igen beszéltek, nem tettek semmit a szegénység ellen, a gazdasági katasztrófa ellen, ami leginkább a Európa déli részét sújtja. Nem tettek semmit a programországokért. Görögország neve felmerült, akkor lássuk, mi történik Görögországban. A trojka és a memorandum katasztrófát okozott Törökországnak, 225 milliárd euró új hitel érkezett Görögországba, a munkanélküliség 15%-os, tehát 40% a népességnek szegénységben él, vagy annak küszöbén. Ezzel egy időben nem hogy csökkent volna az államadóság, hanem növekedett 120%-ról 180%-ra. Ez azért van, mert további hitelekkel terhelték meg Görögországot, de oly módon, hogy az nem a reálgazdaságot segítette, hanem a régi hiteleket váltották fel új hitelekkel. Ebben az értelemben ön megbukott, a trojka megbukott, a trojka felelős azért a helyzetért, ami kialakult Görögországban. Én valóban azt gondolom, hogy sok terápiára van szükség, de nem arra fajta sok terápiára, amit önök javasolnak. Először is ezt az adósságot le kell írni. Görögországnak pedig kártérítést kell nyújtani a trojka politikáért. Az EKB-nak vissza kell adnia 4 milliárd eurót, ez az a profit, amit az EKB a görög hiteleken realizált Nyilván én gondolom így, nem várom, hogy ön ezzel egyetértsem. De azért mondja el, kérem, hogy önnek mi az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy le lehetne írni a görög és olasz államadóságot, eh, hiszen Olaszországban is 100% fölötti az eladósodottság, illetve eh, egyetérte azzal, hogy egy európai konferenciát kellene rendezni az államadóságról, amely Dél-Európa problémáit eh, tárná fel. Ehm, gondoljunk itt a Németországot megsegítő 1953-as ehm, mentőakcióra, amikor is Németország 0%-ra kapott hiteleket. Köszönöm. I will, I'm trying to understand what the question is in your statement. Igyekszem megérteni, mi a kérdés, ami a, a nyilatkozatában rejlik. Ami a nyilatkozatát illeti, én elmondtam már, mit gondol a Görögországról. De ha jól értettem, és elnézést, ha nem értettem jól, amit mondott, az olasz adósságról kérdezett. Igen, az államadóság nagy. A 2015-ben tovább fog nőni a GDP-hez mérve, ám jövő évben csökkenni fog. Mindezek mellett az olasz államadóság teljesen fenntartható, hosszabb távon az Európai Bizottság fenntarthatósági indikátori alapján mérve az egyik legfenntarthatóbb adósságállomány az Európai Unióban. Jó részt betudható az annak a nyugdíjreformnak, amelyet egymást követő lépésekben vezettünk be az elmúlt 10-15 évben. Az olasz államadóság igen gyorsan csökkenni fog, hogyha az Európai Unióban az árdinamika, meg különösen az eurózónában a normál értékekhez közelít majd, az 2% köze, közelébe megy, és ezen túl azok a strukturális reformok, amelyeket most hajtunk végre, hosszabb távon növekedés hoznak majd, amely szintén hozzájárul a adóság fenntartóságához. Úgyhogy azt kérdezik, hogy hogy áll az államadóság, most ezzel válaszolok. Thank you now for... Köszönöm szépen. Már, már megkapta a válaszát, ne haragudjon, már nem adhatok újra szót önnek. Μας απήντησε για το Ιταλικό χρέος. Σας ρώτησα... Olaszország, az, ola, az miniszter úr az olasz adósságról beszélt, miközben az én kérdésem az a görög adósság leírásáról szólt, ugyanis Görögország E, jelenlegi adóssága kifizethetetlen, csak akkor fog fejlődni az ország, ha leírják az adósságot közben. Hogyha hosszú kérdéseket tesznek fel, akkor nem fognak választ kapni. E, e, valójában lett volna ideje a miniszter úrnak, kiabálja még be a képviselő. Thank you, Mr. Chair and um, Minister Padoan. Thank you for joining us. And... Köszönöm, uh, miniszter úr. Uh, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és örülök annak, hogy eh, illetve gratulálok ahhoz a munkához, amit eh, önök eh, elvégeztek. Én a benchmark dossziának vagyok a raportőre, szerintem nagyon jó munkát végeztek. Emellett szeretném az EU-ban végrehajtott strukturális reformokra vonatkozó kérdésemet felvetenni önnek, mert ez a versenyképesség, illetve a fiskális helyzet szempontjából is fontos. Sajnálatos módon egy sor tagállam nem ért el eredményt, strukturális reformok területén, és átlagosan az ország specifikus ajánlásoknak csak 10%-át hajtják teljes mértékben végre. Eh, Olaszország és Franciaország vonatkozásában ez a százalékos végrehajtási arány még alacsonyabb. Olaszországnál nyilván ez a jövőben máshogy lesz, ha az ön EPP-s kollégámnak adott válaszából indulunk ki. Ön az európai szemeszter reformjáról is beszélt a ciklus elején, és arról beszélt, hogy a tagállamok egymásra gyakorolt nyomásra fogja kimozdítani ezt a folyamatot a holdpontról. Ugyanakkor bizonyos intézkedések ellentétes hatást érhetnek el. Ez a veszély, nem kellene-e e, egy hosszabb mézes madzag és egy nagyon furkós bot, aminek e, értelmében, vagy amelynek segítségével a, gyakorlatilag feltételessé tehetjük a pénzekhez való hozzáférést, e, mégpedig a feltétel az lenne, hogy a fiskális és növekedési paktum előírásait be kell tartani a tagállamoknak. Köszönöm. Minister. Thank you very much for your... Köszönöm a kedves szavakat és a kérdéseket is. Három gondolatot szeretnék megemlíteni. Az első. Talán bizonyossággal elmondhatom, hogy a strukturális reformokra vonatkozó tervek hazámban jól működnek, legalábbis a korábbi kormányokhoz képest, bár azok is strukturális változásokat céloztak meg. Ugyanakkor az biztos, hogy a két évtizeden keresztül felgyülemlett növekedésgátló problémákat kell leépíteni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy jogszabályokra van szükség, hanem arra is, hogy a nagyobb reformok, mint az adóügy, a munkaerőpiac és különböző jogi területeken is meg kell valósítani ezeket a reformokat. Én úgy gondolom, hogy ami igazán számít, az, az hogy nem, nincsen szükség itt magas kamatlábakra. Nálunk például most nagyon alacsonyak a kamatlábak, a reformokat, és emellett recesszió van most már két éve, tehát meg kell változtatni a helyzetet, és munkahelyteremtése van szükség. Nos, ez belülről jön, nincsen szükség ebből a szempontból külső nyomásra, hogy a reformok megvalósuljanak. A harmadik gondolat, amire szeretnék még utalni, és ami talán releváns a jövő vitái szempontjából is, európai szinten is, nem csak egy országra vonatkozólag. Arról van szó, hogy a struktúrális reformoknak milyen hatása van például a munkaerőpiacra, vagy más piaci szegmensekre is. De ez attól függ többek között, hogy milyenek a makrogazdasági feltételek. Egyébként ezt a nemzetközi szervezetek is egyre inkább látják, az IMF, az Európai Bizottság vagy az OECD is kimondják azt, hogy a reformok csak egy oldalú változásokat idéznek elő, már pedig itt több szempont vételére van szükség, és attól is függ minden, hogy a gazdaság éppen növekedési ciklusban van, vagy pedig recesszióban. Ugye ilyenkor sokkal hosszabb időre van szükség a reformok megvalósulása szempontjából is meg kell érteni, és remélem, hogy erről hosszasan lehet majd itt a parlamentben, a bizottságban és a tanácsban is vitát folytatni. Azt kell megértenünk, hogy milyen interakció van a makrogazdasági helyzet, ciklusok és a reformok hatása között. Miért is mondom ezt? Azért, mert a strukturális reformok legjobbjai is figyelembe kell vegyék az összes gazdas, makrogazdasági eszközt, az euró, szempontjából például az egységes monetáris politikára van szükség, illetve a fiskális fegyelem eszközeire. Köszönöm szépen, Gue Barbara Spinelli. Köszönöm szépen, miniszter úr. Két kérdésem van, az egyik Európával kapcsolatos, a másik Olaszországgal. Európa néhány hét múlva Görögországban választások lesznek, és hogyha a Syriza nyer, akkor az Unió egy ö, forradalmian ö, új ö, megközelítéssel kell majd megküzdjön a megszorító intézkedésekkel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy ö, valamiféle európai ö, konferenciára van szükség egy New Deal-re, úgy, ahogyan az Németország esetében 53-ban az összes adósság eltörlésével valósult meg. Ugye itt 300 milliárdot három év alatt akar Juncker elkölteni, úgy gondolja, hogy ez 1 a 15-szörös lesz a multiplikátor hatás, de hogyan kívánják ezt megvalósítani az Európai Beruházási Bank, a különböző euró kötvények kibocsátása és új pénz nyomtatásán keresztül. Pontos kérdésem lenne ezekkel a görög javaslatokkal kapcsolatban. Most pedig az olasz kérdés következik. Nem akarok most a rugalmasságra vonatkozó vitára kitérni. Nem elég flexibilitás rugalmasságról beszélni, és akkor majd az megvalósul. Szerintem ami a legsúlyosabb most az olasz politikai életben, az az, hogy nagyon elnézőek a pénzügyi jogszabályokban a pénzmosás, illetve az adóelkerülés kérdéseivel kapcsolatban. Nem akarom a legújabb költségvetési törvényt felolvasni, csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy minden évben a korrupció Olaszországban 0,14%-kal csökkenti a GDP-t. És azt is el szeretném mondani, hogy az adóelkerüléssel kapcsolatos jogszabályokban ön is felelős, ugyanis Berlusconi elítélése is adócsalással kapcsolatban csúszik, késik, ön akár egyetértett ezekkel, akár nem tudott róla semmit, akkor is felelős. Ez egyébként ez utóbbi, ez talán még súlyosabb. Ezzel kapcsolatban is szeretnék egy pontos választ kapni. Köszönöm. Thank you for your questions. Köszönöm a kérdéseket. Először is, ami a következő kör a kormány által beterjesztendő javaslatot illetően Hát lássuk meg, mi lesz ez. Ha lesz egy új görög kormány, amelyet a választásokon neveznek majd ki, illetve a parlament bizalma alapján, akkor az Európai Unió hogy pénzügyminiszterével ő, majd megvitatjuk ezt nagy örömmel, ezeket a lehetőségeket, amelyeket beterjesztenek, de hát ez most még nincs jelen, nem állt fel még. Se a görög kormány, se a pénzügyminiszter nem kerül kijelölésre. Ami az olasz helyzetet illető kommentárjait illeti, egy néhány dolgot én is kifejtenék, hogy pontosítsa az önök által látottakat. Az a stabilitási törvény, amelyet említett, nem tartalmaz normákat jogi kérdésekben az adóelkerülésről. Amire ön utal, az, az a folyamatban levő vita, amely a delegált jogi aktusról szól, amelyet 2011 márciusában hagyott jóvá az olasz parlament, mely a kormány kezébe adta a jogot arra, hogy delegált intézkedéseket hozzon felülvizsgálandó az adó igazgatás teljes rendszerét felülvizsgálva, beleértve az adóelkerülés venni harc eszközeit is, és csökkentve az adó törvények betartásával kapcsolatos bizonytalanságokat. Ennek egy részét a kormány megvitatta december 24-én, és az intézkedések némelyike, amely akkor napirendre került, felfüggesztésre került, illetve a parlament elé küldte őket a kormány, belátva, hogy technikai mm, végre, szakmai hibák is voltak ezekben, amelyeket felelősséget vállalok, és amelyeket kiigazítunk. És a kormány újraértékeli ezeket, és majd, ha jóvá hagyja, akkor elküldjük megint a parlamentnek ezeket, a korrekciókat. Úgyhogy nem kommentálnám azokat a ö, állításait, sőt visszautasítom, hogy egyes személyeket igyekeztük volna előnybe hozni ezzel. Köszönöm az ötekedben Sven Gigold. Köszöntöm itt a bizottság körében ismét, köszönjük a munkát, amit elvégzett, különösen a pénzmosás elleni irányelv kapcsán köszönöm meg önnek azt, hogy befejezhettük azt a munkát. Ez az olasz elnökség sikere is. Nehéz tárgyalások voltak. A kérdésem valami olyasmire vonatkozik, amit viszont nem tudtunk az önök idejében befejezni. Ez a pénzügyi tranzakciós adó, az FTT. Önök ismerik a parlament álláspontját széles alapú és az adóelkerülés ellen határozottan fellépő adót képzelünk el. Azt látjuk, hogy igazándiból nincs elmozdulás a 11-ek csoportjában. A kérdésem tehát három konkrét dologgal kapcsolatban, hogy egyetérte ön azzal, hogy az adóalap az ne csak a részvényekre, illetve a származékos részvényes ügyletekre vonatkozzon, eh, hanem kiterjedjen a kormánykötvényekre, az államkötvényekre és a CDS-ekre is gondolok, eh, illetve egyetérte azzal, hogy a lakóhely elve, és nem pedig a kibocsátás elve legyen a meghatározó, illetve el tudja kötelezni magát amellett, hogy még ha lesz is egy bevezető szakasza az adónak, lesz majd utána egy második szakasza, amikor ki lehet szélesíteni az adó alapot. Köszönöm, megköszönném, ha pontos válaszokat adnak. Köszönöm. Thank you uh, for your... Köszönöm kedves szavait, kérdéseit. Ahogy uh, a felvezető előadásomban is mondtam, 2011 ben komoly munkát végeztünk, ennek Olaszország része ennek a csoportnak, és noha a csoport uh, tagjai eltérő álláspontot képviselnek, például az adózás elvéről, illetve az adó alapról. A más, abban megegyeztünk, hogy második fázisa legyen ennek a dolognak, amennyiben lesz első fázisa. Annyit még elmondhatok önöknek, hogy nagyon komoly beszélgetések zajlanak a témában, és mi magunk ezt folytatni fogjuk azzal a céllal, hogy megállapodást érjünk el. A többi tíz csoportban tevékenykedő kollégámnak köszönöm, hogy ilyen jól együttműködtünk, szép lassan azért értünk el eredményeket, és haladunk a megállapodás irányába. Ön konkrétan kérdez arra vonat bizonyos kérdéseket tesz fel nekem, és erre én azt mondom, hogy Olaszország elfben támogatja azt, hogy széles alapja legyen az adónak. De hogy mekkora legyen, milyen széles legyen az adóalap, abban vita van. Hogyha megkérdezi a 11 felet, akik részt vesznek ebben a párbeszédben, és megkérdezi őket arról, hogy önök szerint mennyire lehet széles az adóalap, akkor 11 különböző választ fog kapni. Tehát ezek nem is mindig fedik át egymást. De én azt remélem, hogy kompromisszum azért lesz. Tehát én azt mondom, hogy persze legyen széles alap, a lehető legszélesebb alap, nyilván megállapodásra is szükség van, és ez pedig függ majd attól, hogy milyen, illetve ettől függ majd az, hogy milyen, milyen eszközökre terjed majd ki az adózás. Valóban van egy szinte természetes megosztottság a nagy és kisországok között ebben a frakcióban, mert egy kisországnak mások a lehetőségei, mint egy nagynak, és más az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit neki tetszene, mint elképzelt bevétel, és mi az, amit egy nagyobb ország kedvelne, mint, vagy preferálna, mint bevételt. Én egyébként a kiadást, tehát az issuance elvét, kibocsátás elvét támogatom, és ennek a residence principle egy kiegészítő eleme lenne. Tehát a, azt szeretném, hogy ha minden ország kapna valamennyi bevételt ezen az alapon. És elnézést kérek, hogy kicsit viccelődtem itt. Az elején valóban van egy megállapodás arról a frakcióban, hogy, illetve abban a, a munkacsoportban, hogy az eszközöknek a lehető legnagyobb ö, csoportját fedjük le ezzel az új adóval. Márko Czanni? Eh, Köszönöm szépen, elnök úr bevezető szavait nagy érdeklődéssel hallgattam. Miniszter úr szavairól van szó, és mint az elmúlt hat hónapban egy más bolygón éltem volna, ugyanis itt az olasz elnökség alatt nem sokat láttam abból, ami elhangzott. Túl keveset tettek a munka érdekében, a munkahelyteremtés érdekében túl keveset tettek az adócsalás ügyében. Persze a banki titok az egy dolog, de egyáltalán nem foglalkoztak például az adóelkerülés témájával az egész Európai Unióban. Ez nem egy külső dolog csupán. Vegyük például Luxemburgot, de nem említhetném Hollandiát is, vagy bárki mást, ahol hasonló esetek fordulnak elő. Ez ilyen jellegű reformok volt, tehát nem láttam semmit. Most a kérdésekre Először is az output cap kalkulációjának a kérdése, Itt kiigazításokra van szükség a strukturális mérlegeknél. Itt vita mm, folyt, nem nyilvános vita persze folyt az Olaszország és az Európai Bizottság között, arra nézve, hogy hogyan számítsuk ki ezeket a mutatókat. Talán lát rá lehetőséget, hogy elmondja, milyen felülvizsgálatot tart lehetségesnek, amennyiben átdolgozásra kerül sor, és a becslések átdolgozása az Európai Unió esetében, az OECD esetében is különböző eredményeket mutatnak. Érdekes lenne egy munkacsoportot létrehozni a módszertán megállapítására, ugyanis a módszertán óriási hatással van a tagállamok pénzügyeire. Egy második pontban szeretném megtudni a véleményét arra nézve, hogy a következő időszakban az EKB minden bizonyal a mennyiségi enyhítés lehetőségével él. Ez milyen hatással lesz ön szerint, vagy inkább arról van szó, hogy én úgy látom, nem lesz ennek komoly hatása ugyanis viszonylag szűkek, a hozamkülönbségek pillanatnyilag és strukturális deficitek vannak, és itt jelentős különbség van az Egyesült Államok és Európa között is. Aztán a harmadik pont a Juncker tervre kérdez rá. Holnap végre egy szöveget is látunk a befektetési, a beruházási kezdeményezéssel kapcsolatban. A fő célön is azt mondta, hogy új beruházásokat generáljanak. Mik tartoznak ide? Például a társfinanszírozás ügyében, vagy a deficit kalkuláció ügyében milyen lehetőségeket látnak? Amennyire én a szavaiból ezt ki tudtam venni, ez egy olyan harc, amit sokan folytattak így az olasz elnökség is a nagyobb rugalmasság érdekében. Aztán egy következő kérdés, ha van rá lehetőség, a munkahelyteremtés, a munka kérdése a munkahelyeknél nagyobb rugalmasságot fogadnának el Olaszországban az új törvény értelmében, de ez önmagában nem teremt több munkahelyet, ezt önök is tudják. Van egy eh, Employment Legislation, legislation Index, eh, és az OECD itt az elnök eh, félbeszakítja a kérdezőt, és azt mondja, hogy túl sok kérdést tesz fel rövid idő alatt. Így nekem gyorsan válaszolni igen, vita folyik. Megveszésfők és nem titok, hogy az Eurogroupban és az Ecofinban is hasonló téma vitája folyik. Sok tagállam érzi úgy, hogy frissíteni kéne a módszertant, úgyhogy egy csónakban nevezünk. A QE végrehajtásától függ az, hogy milyen hatása lesz. Én nem vagyok az LKB e tanács tagja. Hogy lesz hatása, biztosan nagy szükség van egy kicsit több inflációra, sőt egy er, gyengébb euróárfolyam is jót tenne a gazdaságnak a dollárral szemben. Hogy vajon a Juncker tervbennek része lesz-e egy más számviteli a, a, a Juncker tervetett beruházások más kép való elszámolása. Nem tudom, épp úgy nem tudom, mint önök sem, hogy a bizottság mit fog javasolni, mint más kérdésekben, amelyek ma felvetődtek-e vitában Hát miért se lesz valami tudomá tudomásom erről, akkor visszajelzek. A rugalmasság. Hogy a rugalmasságot használjuk-e munkahelyteremtésre, az OECD indikátorokat elmetett ezzel kapcsolatban. Én úgy látom, hogy az EPL, a, a foglalkoztás védő jogszabályok egyik eleme a rugalmasságnak, amely eleme a munkahelyteremtési hatásoknak a gazdasági növekedéshez rugalmaság kell, és beruházás is. Ezek azok, amelyek több munkahelyet hoznak létre. Hazámban is igaz ez. Now, Köszönöm. Most Bernard Monó, független. Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez déclaré en 2011... Köszönöm, eh, miniszter úr. Eh, ugye 2011-ben nem zárhattuk ki a bankcsődöket eh, Ugyanakkor az is látszik, hogy Olaszország adóssága hogyan eleme, hogyan alakult, 133%-os Olaszország eladósodottsága. Ön valójában, az önök országa valójában rosszabb helyzetben van, mint Franciaország. Mit javasolnak ehhez képest? Úgy látom, hogy két dolgot. Először is masszív privatizációt. 40%-át akarják átadni a vasútnak például, illetve a postahivatalokat át akarják adni, valamint a légirányítást, az ENI és és egyéb cégeket is, stratégiai cégeket, energetikai cégeket eh, próbálnak eh, eh, piacra dobni. Ugyanakkor gyakorlatilag ez az egész csak arra jó, hogy az államadóságot egy kicsit visszaszorítsák. Ez egy nagy kiárusítás gyakorlatilag ehm, és azt látom, hogy ugyanezt a példát akarják eh, Franciaországra is erőltetni. A másik dolog eh, az az, hogy eh, mondják, hogy legyen nagyobb a föderalizmus és strukturális reformokra van szükség, ami azt jelenteni, hogy a, most már a nyugdíjakat is, illetve a szociális dolgokat is Brüsszelből akarják eldönteni. Tartsunk ki ezért a valóság mellett. Hogyan lehet Európai Unió részéről ezt a reformot le hogyan lehetne egyáltalán ezt lerendezni. Szerintem állami, illetve nemzeti szinten kell ezeket a dolgokat meglépni. A ahhoz, hogy az intézményes csődből is kilépjünk, ahhoz le kell telepíteni egy csomó kapacitást tagállami szintre, megnövelni a saját maguk finanszírozásának kérdését, és a központi banknak a működését is átgondolni. Köszönöm. Thank you. I'm not sure I understood the question. Nem vagyok biztos, hogy megértettem a kérdést, de azért ennek ellenére igyekszem válaszolni. Említette, hogy Olaszország az adósság problémája hogyan bánik, ez valóban ezt kár lenne tagadni. Mindenek előtt olyan módon kezeljük ezt, ami a, szerintem a legjobb, hogy megszabaduljunk az adósságtól, és ez a növekedés ez a legjobb módja ennek, hogy helyreállítsuk a növekedést, ugyanis a növekedés az lecsökkent az elmúlt évtizedben éppen ezért helyre kell állítani a növekedést, munkahelyeket kell teremteni, ez fog segíteni, és azt gondolom, hogy itt haladni is fogunk a nagyobb növekedéssel természetesen ez jó részt függ a strukturális intézkedésektől, nem csak attól, de a kormánynak itt vannak lehetőségei. Hogyha nagyobb nominális növekedést tudunk elérni, és inflációval is jár ez, akkor ez azt is jelenteni, hogy a kamatráták is növekednének, és ez az országomban az azt jelenteni, hogy lefelé indulnának el az adós, elindulná el az adósság. Ehhez jön még egy ambíciózus privatizációs program is, aminek két célja van. Az egyik az, hogy megszüntessük az adósságot, ahol csak lehet, leépítsük ezt, de hozzájárul ez a versenyképességhez is, és a jobb irányításhoz a vállalatok szintjén. Azt hiszem, hogy itt továbbra is közösségi ellenőrzés alatt maradnak vállalatok természetesen, de vannak olyan menedzsment gyakorlatok, amelyek fontosak és hatékonyak, amelyek már beváltak a magánszférában. A második pont a szuverén államadóságok és az európai intézmények, ön is említette a monetáris politikát, reformokat, stb. Ne, ez egy statement volt az ön részéről, és nem kérdés szerintem, és biztos nem árulok el ti, titkot, hogyha azt mondom, hogy nem értek egyet azzal, amit az ön megállapítása tartalmazott. Természetesen együttműködése szükség van az európai intézmények és a nemzeti intézmények között, de mindkettőre szükség van ettől függetlenül. Köszönöm szépen, lassan lejár az időnk. Kétszer két kérdés következik, az első Danuta Hübner és utána Renate. Köszönöm. Elnök úr, decemberben miniszter úr még a soros elnökség ideje alatt az Európai Tanács hangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy a gazdaságpolitikákat jobban koordinálják, és megállapodás született arról, hogy februárban egy elemzés, analitikus anyagot fog megütetni a tanács és a négy elnök új jelentést készít erről. Fanna Rompuy úr akkor a polca tette ezt a dolgot, hogyan megy tovább mi lesz a sorsa. Meghallgatva önt, úgy érzem, hogy ön egyetért azzal, hogy további reformok van szükség az eurozónában, annak irányításában osztjuk sokan ezt a nézetet, hogy csak félúton vagyunk az eurozóna kormányzati reformjában, és nagyon sok téma még, még hiányzik, nincs te, a strukturális reformokban teljes technológia, egy állandó mechanizmusra van szükség, nem csak időről időre erőfeszítésekre, egyébként a üdvözöljük Olaszországban. Aztán nagyon sokan mondják azt is, hogy elértük a jelenlegi szerződések határait, különösen a jogi alapokat illetően egyes fő reformokban nem vagyunk elégedettek ezzel, ezekkel, és sok esetben a nagy reformokat, ha átsó hajtón csempészük be, az, az visszafelé sülhet el. Drági úr nemrégiben azt mondta, nagyon hangsúlyozta, hogy a strukturális reformok hiánya állandó divergenciához vezet a monetáris unióban, és mindig a, a kilépés kockázata fenyeget, amelyet mindenki meg ö, szenvedne, úgyhogy az állandó mechanizmus hiánya ö, probléma. Kérdésem az, hogy ön mit vár az elnökök jelentésétől az Eurozona további reform kormányzásának reformjait illetően. Ön van egyáltalán étvágy arra, kedv arhoz, hogy mérható reformok szülessenek? Köszönöm, Renát a szó. Csoportban kérdezünk, azért ma kapja meg most önök. grazie. Eh, Signor Ministro, voglio complimentarmi per il... Köszönöm szépen, miniszter úr. Én is eh, az elért eredmények eh, kapcsán szeretnék gratulálni önnek, hiszen ma este a vita során is többen elismerték az eredményeket. Ma délelőtt eh, a szakbizottságból másokkal együtt Frankfurtban jártam a központi banknál. Nagyon érdekes beszélgetéseket folytattunk az igazgatóság tagjaival, és azt mondták, hogy nem elég a valuta reform, megfelelő pénzpolitikára van szükség, strukturális reformokra van szükség, ezeket támogatni kell. A pénzpolitika és a beruházások támogatása az, amire feltétlenül szükség van, hogy a megfelelő környezetet megteremtsük a beruházásokhoz. Az egyik igazgatósági tag vagy kormányzati tag azt mondta, hogy a mennyiségi könnyítés is egyszerűbb lenne, hogyha lennének euró kötvények, eurobondok, és ezt összehasonlította más régiókkal a világban, és elmondta, mennyire nehéz lenne itt kötvényeket kiadni. Most van egy naív kérdésem ebben az összefüggésben. Mire van szükség ahhoz, hogy Európában létrejöjjenek az eurókötvények? Értem én a nemzeti érzéseket, de és úgy tűnik, hogy itt az euroszkeptikusok kerültek előtérbe, de az Európa projekt érdekében áldozatokat is hozni kell. Most Frankfurtban egyébként érdekes válasz született az elmúlt időszakban, hogy európai testvérként érezzük egymást, és plenárison is azt láttuk nemrégiben. Szerintem újra kell gondolni a dolgokat itt Európában. Európában érzésekre is szükség van, és késznek kell lenni arra, hogy túlmenjünk a pillanatnyi helyzeten. Mert áldozatot kell hozni annak, ében, annak érdekében, hogy az európai építkezés folytatódjék, és így tudjuk meghaladni a recessziót. Nagyon érdekes két kérdésre vetett fel mindkét hozzászélő. Elnézést kérek, hogyha nem tudom megoldani ezt teljes egészében a feladatot. Az első a gazdasági irányítás kérdése, kulcskérdés, és itt alapvetően itt az ideje, hogy végig gondoljuk ezt újra, átgondoljuk újra, mert még nem vagyunk kint a nagy válságból, és a válság egyik tanulsága éppen az, hogy Európának nem csak rugalmasabbnak kell lenni a gazdaságilag, hanem az irányítást is át kell lakítani, hogy ráhangolódjunk a jövőbeli válságokra, mert lesz a jövőben is válság. Egy megállapítást tehetnék még, és ez a következő azzal kapcsolatban, mi elhangzott, hogyha a nemzeti politikákat az Unióban alakítjuk, az euró övezetben, akkor ne felejtsük el, hogy van egy nemzeti és egy eh, szisztematikus dimenzió. Ez azt jelenti, hogy különböző aspektusok vannak, amelyekhez különböző megközelítéseket kell alkalmazni az európai nézőpontból, és ez nem egészen ugyanaz, mint a nemzeti nézőpont. Mindkettőt figyelembe kell venni folyamatosan. Éppen ezért arra a következtetésre juthatunk, hogy európai intézményekre szükség lesz még fokozottabban, mint eddig, hogyha intézményi szintszabatikus problémákat akarunk megoldani. Tudom, hogy nem ez egy végleges válasz. A más második pont az ön kérdése nagyon fókuszál arra, amit én is említettem, az eurókötvények, a eurobond kérdése, természetesen különböző célokra külhasználatunk fel kötvényeket, de egy közös elem van valamennyiben valamiféle adósságot jelent másokkal szemben, hogyha kiadjuk, kiadunk egy kötvényt, akkor Európa adja ki, hogyha a eurobondokról beszélünk. Hogyha európai szinten ebben egyet tudunk érteni, hogy közösen vállalunk egy adósságot beruházásokra, akkor az egy lépés, de ezt egyszerűen el kell dönteni ez egy közös bizalom kérdése, hogy közösen látjuk hasonlóan a problémákat, hogy hogyan finanszírozok a növekedést, a kiigazítást hogyan tudjuk lehetővé tenni, megkönnyíteni. Ez egy európai komponens, de ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, egy közös célt kell megállapítani, és megfelelő eszközt kell alkalmazni, amely nem nemzeti eszköz, hanem európai eszköz. Az utolsó két kérdés. Martocello kolléga. Presidente, lei <clears throat> ha annunciato che nel 2015 il debito... Ön azt mondta, hogy 2015-ben az olasz adósság még növekedni fog az év nagy részében, ezzel egyidejűleg csökkentik viszont az adókat. Most eltekintve egy kiadás csökkentéstől, mit lehet tenni? Ön hogyan kíván eh, egyensúlyt teremteni, hogyha növekszik az adósság, illetőleg hogy lehet csökkenteni a kiadásokat, hogy mi válhat még szükségessé? Hát 40 milliárdot kívánnak felszabadítani, illetve az Európai Beruházási Banktól szeretnék összeket. Van-e már válasz? Itt a 40 milliárdról van szó. Most az ECOFIN elnökeként van jelen, de talán valamikor a köztársaság elnökeként is üdvözölhetjük itt. Merci, euh, Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, ön említette azokat a gazdasági feltételeket, amelyek eh, az önök országát eh, jellemezték az elnökség alatt. Ugyanakkor egy dimenzióról nem beszélt, ami azért váratlan volt, csak úgy, mint a növekedés alacsony szintje, valamint az infláció alacsony szintje, még ez pedig az olaj árának az alacsony szintje, ez egy jó hír volt. És mi eddig nem ismertük fel az európai gazdaságra gyakorolt potenciális hatását, tétjét ennek. Kicsit brutálisan fogalmazva, ez az olajár csökkenés, az átengedhető-e a piaci játékának? Vagy van-e módja, hogy az olajár csökkenésből oly módon profitáljunk, hogy hogy eh, abból források keletkezzenek, amelyek eh, hozzájárulhatnak a beruházásokhoz, amivel már is visszaértünk oda, aho, ahonnan indultunk, ugye a kiigazítási mechanizmusról beszélve, eh, amikor is ön azt mondta, hogy új erőforrásokra van szükség. Emellett ön beszélt a rugalmatlanságról is, mint tényezőről. Ön hogyan látja az elnöksége kifutásának előkészítését, eh, mert eh, ugye az önök elnöksége naptára is eh, vetett fel kérdéseket. Ön hogyan látja, hogy a rugalmasságról szóló szöveget, ami holnap fog kijönni talán, ha jól tudom, illetve a négy elnök jelentése, abban benne van-e az, amiről tényleg szükségünk van. A négy elnök jelentését nem tudjuk nyilván megelőlegezni, illetve azt sem tudjuk, hogy mik lesznek a további dokumentumokban. Thank you again. Köszönöm. Nagyon széles körű kérdéseket kaptam. Az adósság problémát illetően a kormány előrejelzése szerint 2015-ben kicsit növekszik majd a, a GDP-hez mért arány, ám 16-ban csökkenni fog. Ez egyébként független a privatizációs bevételektől, hanem a GDP dinamikájától függ, meg az infláció mértékétől az adott kamat struktúra alapján, amelyet már elértünk. Tehát ez, ez egy, egy dinam, olyan dinamika, persze a privatizáció gyorsítja az adóság csökkenését. Én is úgy gondolom, hogy az Európai Beruházási Bank is gyorsíthatná a beruházások finanszírozását, mert hogy vannak elérhető források, és új projektek is vannak. Említettem eh, az elmúlt hónapokban bejelentett projekteket, ezeket az LKB is észlelte, tehát vannak eszközök, érdemes volna a beruházásokat ezek alapján is föl, fölvinni, fölhúzni. Hogy az olajár hatásait ugye lehet kiaknázni. Ha az olajár csökken, akkor annak persze hatása van az iparra, a fogyasztókra, általában az energiafogyasztásra, és ezt magán, a magánszférában használják ki, ha csak a költségvetésre nem sugároz ez át akkor ez maguk a családok, a háztartások, a vállalatok fogják a legtöbbet kihozni ebből, ezekből ennek az eredményeit. Ami a költségvetésben érzékelhető hatást illeti, hát több az államháztartási mozgástér, ez többféleképpen lehet kihasználni, lehet remélhetőleg persze munkahelyteremtő barát módon. Hogy mit csináljunk a rugalmassággal, hát meglátjuk a bizottság mit mond erről holnap. Az én függetlenül azonban ettől szerintem a rugalmasság egy szélesebb körű a gazdasági kormányzás kérdésének része. A rugalmasság nem öncél, hanem alkalmazható ahhoz, hogy erősítsük a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés ívét, úgyhogy szélesebb közösségi vita tárgyaként, illetve összefüggésében lehet csak értékelni. E Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönjük az olasz elnökségnek is a munkát és összes tisztviselőnek, aki eljött közénk, és azt gondolom, hogy jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy megvitathattuk a témáinkat. Azt gondolom, hogy gyümölcsöző volt az elmúlt fél év, és Pádua miniszter úrral az eszmecsere is rendkívül érdekesnek bizonyult. Köszönöm szépen, miniszter úr, újra. Contiamo di continuare a collaborare con la, pre, con... Eh, és természetesen a további együttműködésben is bízunk az olasz kormányjal, hiszen kihívás a következő hónapokra is marad. Colleagues, let's... Igen, tisztelt kollégák, folytassuk. colleagues kedves kollégák! A következő napi rendi pont következik. Egy meghallgatásról van szó. Stefan Kapferer úr, aki az OECD főtitkár helyettese. Üdvözlöm az ECOFIN szakbizottságban. Megvitatjuk a gazdasági irányítási keret eh, jelenlegi helyzetét és a kihívásokat. Azt hiszem, hogy megfelelő időben jött el közénk. Van egy munkadokumentum, amit az előadó készített. A rugalmassággal kapcsolatos közleményt is elfogadjuk holnap, és Padován miniszter úrral is további kihívásokról beszélgettünk. Az elnökségi jelentésről, az európai szemeszter javításáról beszéltünk, a, a gazdaságpolitikai koordináció kérdését is megvitettük, mit tudunk tenni most, és milyen kihívások jelentkeznek, mire van szükség a jövőben. Számos témát kell tehát vizsgálnunk, foglalkoznunk, és eh, a jelenlegi szabályozás keretei között mit tudunk tenni. Holnap az Európai Bizottság néhány dolgot elmond nekünk, fontos újdonságokra számítunk, fontos elemekre számítunk, ezeket meg fogjuk vitatni az adott környezetben. Azt hiszem nagyon érdekes lesz ez a vita, de nem húzom az időt, azonnal megadom a szót Kapferer úrnak, hogy 10 percben tartson egy rövid bevezetőt, ezt követően pedig sor kerül a kérdésekre és válaszokra az előadó, a tárgyaló csapat is tehet fel kérdéseket, és ha marad még idő ezt követően, akkor további kérdésekre és a KGI eljárás szerint sort kerítünk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! nagy megtiszteltetés eljönni közé. Hosszú fárasztó napon volt hallott, és önöknek is az volt, hallom, hogy a központi bankkal is találkoztak, és eh, hallottam, hogy az egyik elődömmel az OECD-től is eh, voltak tárgyalásaik, eh, és Pád, talán tudják, hogy Páduán úr az OECD-nél dolgozott, mielőtt pénzügyminiszter lett Olaszországban és nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak ide, hogy megvitassam önökkel a helyzetet. Itt a kérdések során hallottam, hogy valaki az egyensúlyról, a rugalmasságról beszélt a keretről, ami az euró övezetben egy fontos dolog. Mindenképpen szükség van a strukturális, a reformok, a fiskális politika és a monetáris politika egy egyensúlyára az Európai Unióban számos ügyben folytatnak vitát, és itt a szakbizottságban is, hogyha megnézem az állapot felmérést és az előadó dokumentumát, akkor az egyik fontos kérdés éppen az, hogy mi a helyes egyensúly a monetáris politikában, a fiskális politikában és azt gondolom, hogy világos, hogy a körülmények mindig másképp alakulnak. Két évvel ezelőtt a megfelelő egyensúly, ő nyilván másképp nézett ki, mint 2015. januárjában, és két év múlva a körülmények megint csak egy másfajta egyensúlyt igényelnek, és akkor is ügyelnünk kell arra, hogy a megfelelő egyensúlyt teremtsük meg. És Természetesen változik a helyzet az, az egyenlegek vonatkozásában, a strukturális reformoknál, a monetáris politikánál, a fiskális politikánál, és ennek különböző területeken is különböző a helyes egyensúlya. Van egy konszolidációs folyamat, számos tagállamban ezt tudjuk, pár többen azt mondják, hogy ez nem elég, amit végeznek, de a deficit GDP aránya 2009-2014 között 6%-ról 2,5%-ra csökkent az euróvezet átlagában, tehát van egy helyes irány, és felvizsgálták a fiskális keretet is, van itt is egy haladás a fiskális politikában, és amit most látunk, az egy vita, hogy mi legyen a következő lépés a monetáris politikában. A megjegyzéseimet két kérdésre koncentrálom. Az első kérdés az, hogy eléggé rugalmas-e a, a, a, amit csinálunk egy ilyen helyzetben. Számos tagállamban nagyon magas a munkanélküliség, nagyon alacsony az inflációs ráta, nagyon gyenge a növekedés számos tagállamban, és stagnál a kibocsátás az egész euróvezetben, ezt is látni kell, és talán kivételes kockázata merül fel a stagnációnak, és éppen ezért a kérdés, tudunk-e rugalmasabb lenni, vagy nem? Aztán egy második kérdés, mire van szükség, hogyha túllépünk a jelenlegi helyzeten, hogyha egy normál eh, gazdasági helyzet alakul ki az euróvezetben, ami volt sok évtizeden keresztül, és reméljük, hogy nem sokára újra egy ilyen helyzetbe kerülünk majd. Tehát, hogyha a jelenlegi helyzetről beszélünk, akkor meg kell említenünk a ciklikusság helyzetét is. Ez egy prociklikus politika, amit csinálunk, vagy egy ö, kontraciklikus politika, és hogyha megnézzük, vagy egy anticiklikus politika, ha megnézzük a dokumentumokat, akkor elég világos, hogy van egy rugalmassági tartalékunk, hogy prociklikus lépéseket tegyünk, de korlátozott terjedelemben manőverezhetünk, nagyon kicsi a mozgásterünk a rugalmasság ügyében. Hogyha megnézzük a szabályokat, méghozzá nagyon mechanikusan nézzük meg, akkor elég világás, hogy a mozgástér korlátozott, a fiskális könnyítés tere pedig szintén korlátozott az egész euróvezetben. Amit láttunk az elmúlt két évben, az egy pragmatikus megközelítés volt. Ez a pragmatikus megközelítés az volt, hogy rugalmasságot szervezünk, méghozzá oly módon, hogy a kötelezettség teljesítése 3%-os szél esetében újabb határidőket kapott. 11 alkalommal hosszabbították meg a határidőket, de az is világos, hogy ez pragmatikus megközelítés, de ez a megközelítés is csak korlátozott engedményekre képes és könnyítést tesz lehetővé. OECD-ként mi úgy gondoljuk, elég egyértelmű a helyzet, hogy kivételes helyzet alakult ki napjainkra, hogy megnézzük az LKB rátáit, hogyha látjuk a kivételes stimulációt a gazdaság területén, és az is világos, hogy egy erőteljesebb kereslet megtámogatásra van szükség valamennyi kormány részéről ambíciózus strukturális reformok közepette. Már sok strukturális reformot láttunk, ez világos, de ennek ellenére szükség van továbbiakra, hogy hosszú távú növekedést erősítsük az euróövezetben. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor meggyőződésünk, akkor világos, hogy struktúrális reformokra szükség, de ehhez tartjuk magunkat, akkor a jelenlegi rendkívüli körülmények között meggyőződésünk, hogy az euróövezetnek átmenetileg expanzívabb ö, ö, a megközelítést kéne alkalmazni biztosítani kellene azt, hogyha egyes országok lazábban lépnek fel ideiglenesen, akkor nem szabad szankciókat alkalmazni, és elnök úr ön is azt mondta erről nyilván, a Juncker tervet is megvitatják holnap a szakbizottságban. Azt gondoljuk, hogy a Juncker terv mechanizmusa lehetővé teszi a fokozottabb beruházást, és ez egy fontos lépés, hogyha nagyobb fiskális mozgástelet kívánunk biztosítani, és nagyobb keresletet az európai övezetben, az euróövezetben. Mire van szükség ahhoz, majd akkor, hogyha lejárnak ezek a rendkívüli idők, szükség van a jövőben a fiskális gyökerek reformjára. Itt három aspektust vezetnék fel az említett időszakra majd. Az első, az OECD-nél mi úgy gondoljuk, hogy a strukturális költségvetési egyenleg egy központi szerepet játszik az átdolgozott fiskális csomagban, de valamennyien tudják, hogy itt azért súlyos problémák is vannak, hogyha az értékelésről beszélünk, az intézkedésekről beszélünk, hogyha a kiszámíthatóságról beszélünk, mindenki tudja, hogy bizonyos számokat felül kell vizsgálni néhány év után, és a strukturális helyzetet kell kiemelni a költségvetések kapcsán a tagállamokban meg kell vizsgálni, mi is a helyes válasz ezekre a kérdésekre. Az értékelés folyamatában egy sor problémát láttunk az elmúlt néhány évben, ezért ezt újra kell feltenni, és emlékszem, Pierre Carlo Paduan egy néhány hónappal ezelőtt a Financial Times-ban adott egy interjút, ön azt mondta, ha megnézik a strukturális költségvetési egyenleget, az európai uh, bizottság egészen más számokkal dolgozik, mint az OECD, tehát az értékelés, a mérés egy fontos dolog. Hogyha reformokról beszélünk, akkor újra kell vizsgálni a metodológiát, a módszertanokat, és jobban figyelembe kell venni a gazdasági körülményeket egy adott országban. Azt hiszem, hogy ez fontos lesz a jövőben. A második aspektus, amit meg akartam említeni, az a nemzeti horgonyok, amelyeket az elmúlt időszakban láttunk, az euró, a nemzeti fiskális keretek mennyire fontosak, a belföldi helyzet, a nemzeti helyzet. Itt szükség van egy konszolidált fiskális politikára, és ennek így kell maradnia a következő években is, erről meg vagyunk győződve. Például számos tagállamban láttuk, a fiskális tanácsok nagyobb szerepet kapnak, és egy független értékelést tudnak biztosítani a költségvetésekkel kapcsolatban, és ez egy fontos lépés lenne. A harmadik aspektus, amit kiemelnék, az a bonyolultság a jelenlegi fiskális keretnek. Hogyha az embereket megkérdezik az utcán, egy embert, mit gondolnak a fiskális keretekről, a szabályokról, mit gondolnak itt az euróövezetben, a legtöbb ember talán még emlékszik arra, hogy van valami 3%-os deficit cél, de nem igazán meglepő, hogy az emberek ezt ismerik, mert azért ezt nem olyan nehéz megérteni. De itt valamennyien a teremben tudjuk, hogy egy sor más célunk is van a különböző szabályok között. Itt van az államháztartási hiánya, strukturális egyenleg, a kiadások, az adósságok, egy sor kivétel, technikai definíció és dokumentáció van még ebben. És ez a keret nem csak az egyszerű ember számára nehezen érthető, még a kormányok is nehezen érték meg. És hogyha a kormányok túl soka, túlságosan fókuszálnak arra, hogy megértsék a szabályokat, akkor igazából fel, kiskapukat keresnek majd. Akkor abból indulhatunk ki, hogy ez a szabályozás nem igazán tökéletes. Ezért OECD-ként meggyőződésünk, hogy szükség van az egyszerűsítésre a szabályozási keretben, minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy egyszerűsítsük ezt a keretet. Csak egy példát mondanék erre. Az egyik példa lehet, hogy az egyszerűsítésre az adósság szabályok körében ez nagyon bonyolult ügy, vannak középtávú céljaink is, és szükség lenne, eh, itt a 60 százalékot már említettük, de aztán itt vannak a középtávú célok is a legtöbb tagállamban, tehát ezt kéne valahogy összhangba hozni, mert túl nehéz a helyzet a két külön céllal. Lassan lejár az időm, egy néhány megjegyzéssel szeretném lezárni az elmondottakat. Az OECD nagyon szorosan együttműködik az EU tagállamaival és a bizottsággal, hogy a reform erőfeszítéseket támogassuk, nagy munkát végeztünk, amikor értékeltük a strukturális reformokat, az eredményeket, Sokat dolgoztunk a monitoringon, a reformokat figyelemmel kísértük, mert ez a mi érdekünk is. A az Európai Unió tagállamai közül sokan, a mi, mindenki a mi tagállamunk is, és fontosnak tartjuk, hogy ilyen nagyszámú tagállamnak segítséget nyújtsunk, és rendelkezésre állunk az Európai Parlamentnek is, amennyiben felül kívánják vizsgálni a szabályozást a jövőben, mert biztos, hogy szükség is lesz még majd erre a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmüket, nagy érdeklődéssel várom a vitát. Kafferer. Köszönjük, Stefan Kafferer. Nagyon érdekes előadás volt. Meg is adom a szót Pervans Speresznek, a raportőrnek. Köszönöm, és köszönöm ezt az előadást is. Nem számítottam arra, hogy ilyen nagymértékben egyet fogunk érteni, ennek ellenére örülök itt most eh, lehetőségünk lesz arra, hogy a közös munkánkba közösen gondolkodjunk. Van azonban egy kiinduló pont, eh, amit nem szabad elfelejteni Ugye ne felejtsük el azt a kontesztust, illetve a, azt, a, azt a környezetet, amiben mozgunk, a strukturális reformok, a monetáris politika, stb. Tudjuk, hogy a monetáris politika fölött nincs hatalmunk, és így gyakorlatilag a beruházásokkal tudunk foglalkozni. Ami pedig a beruházásokat illeti, Ön szerint milyen helyzet alakult ki az Európai Unióban? A kérdésem konkrétabban az, hogy az ön két gondolata szerint ugye nem annyira a beruházásokon múlik a helyzet. Miközben én azt gondolom, hogy strukturális alulbereházás van Európában, nem csak azért, mert rossz konjunktúra van, meg az államok rosszul működnek, hanem talán azért is, mondom én, mert nem jók a szabályaink nyilván ahhoz, hogy egy optimális beruházási környezet alakuljon ki az Európai Unióban, az, az végül is egy érdek lenne. Ez lenne az első kérdésem, meglátásom. A másik pedig ön beszélt a lehetőségekről, a mozgástérről, a jelenlegi szabályok között, és azt is mondta, hogy nyitott lenne arra, hogy beszéljünk a a csomag újra tárgyalásáról, a költségvetési csomagról, tehát ez valóban nagy mozgástér lenne, erről tudhatnánk-e többet, illetve hogy és az a harmadik kérdésem, eh, azért, mert időt akarok hagyni a többieknek, eh, hogy válaszoljanak, eh, megint csak annak apropóján, amit mondott, a tagállamokról és a strukturális reformokról. Ön olyan dolgot mondott, amit gyakorlatilag mindenki oszt, a strukturális reformokra szükség van, nem csak kiegészítő kelléke ez a zónához való tartozásnak, a strukturális reformokat azonban magunkének is kell tudni érezni, vagy érteni az értelmüket. A trojka egy szerződést kényszerít a tagállamokra, ami gyakorlatilag ellene megy annak, hogy ezek az országok magukénak vallják a struktúrális reformok szükségességét. Ami pedig az államháztartást illeti, az játszhat jó szerepet az országok, a tagállamok életében. Nem gondolja-e, hogy egy valódi európai vitára van szükség arról, hogy milyen ösztönzők legyenek, és hogyan lehessen, hogyan lehessen jobban diagnosztizálni ezeket a kérdéseket, és hogyan lehetne megvilágítani európai szinten ezeket a dolgokat. Köszönöm. Thank you. Please. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm, raportőr asszony. Answer very shortly. Igyekszem rövid és konkrét válaszokat adni a kérdésére. Először is igen, az OECD meg van győződve arról, hogy több beruházásra van szükség. A következő miniszteri tanács júniusban lesz, 2000 júniusában, és ennek fő témája a beruházások lesznek, és az is nem világos, hogy nem csak közberuházás kell ez legyen, és nem csak a keresleti oldalt kell kezelnünk, hanem a kínálatét is. Abban is hiszünk, Ugye, ha megnézzük a, a, a szabálykönyvet és a kereteket, egyes aspektusai egy beruházás barát politika, szakpolitika létrehozásáról szólnak. Hosszú, Tehát, hogy a reformok célja az, hogy javítsuk a beruházási környezetet, akkor ez, ez hosszabb időtáv kell, akkor is, ha egy országban erősödik ez, a fiskális politikát persze beruházásbarátan kell alakítani, ám abban is hiszünk, hogy a szabálykönyvben még vannak más gondolatok is, amelyek kiaknázhatóak a beruházás barát politika érdekében. Több mozgástérre is van szükség, igen, ahogy mondottam korábban is, a jelenlegi helyzetben el kell gondolkoznunk a, a, a nagyobb mozgástér lehetőségén. A másik oldalon persze világos az is, hogy a hitelesség legalább ilyen fontos hagy emlékeztesek arra, amit a legutóbbi években láttunk. Egyes tagállamok az eurozónában csorbultak a hitelesség tekintetében. Ezzel nyertek ugyan több időt a strukturális reforma végrehajtásához, meg a, meg a hiány csökkentéséhez. Ez azonban a hitelesség rovására ment különösen, hogyha nem sikerül az évek során minden strukturális reformot végrehajtani. Ha több államháztartási rugalmasságot engednek meg a mozgásteret, ahhoz erős hitelesség és erős vállalások kellenek a reformok mentén. Csak így működik ez. Egyetértek azzal, hogy a strukturális reformokat fel kell vállalni. Fontos, hogy maguknak érezzék az államok, ezt a jelentőstevő asszony anyaga is hangsúlyozza, és az OECD, erre emlékeztetnék, tavaly novemberben a francia kormány számára készített egy dokumentumot, melyben igyekeztünk kiszámolni a strukturális reformok hatásait Franciaországban, támogatandó ezek ügyét a francia kormány számára. Ám Sokkal jobb, hogyha maga a kormány vállalja föl, és ezzel magáénak ezeket a reformokat, ez a lényege. A nemzeti tanácsok közötti kooperáció fontos, és ha nem működnek együtt, láttuk több állam európai kérdésben, hogy nem működött jól ez, például az adminisztrációs terhek csökkentése, bürokráció csökkentése tekintetében Tudom, hogy német szakértők dolgok működnek brit szakértőkkel, és ez biztos vagyok benne, hogy ez, ez együttműködés üdvözlendő, senki sem ellenzi ezt. Szerintem ez nem probléma. Köszönöm. Kérem, hogy mindenki tartsa az 5 perces időt, a kérdező is, meg a válaszoló is. Ezt de Lange a néppárt részéről kap szót. Nem. Nincs itt? Akkor lépjünk tovább. Bent Luke, néppárt. Ö, ö, köz, konzervatív párt. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről azon hipotézisek kérdeznék rá, mi szerint több rugalmasságra volna szükség. A történelemben nagyon sok minden nem ismétlődik meg, ám volt már például az eurozónában ilyen igény, és akkor azt tapasztaltuk, hogy a stabilitás és növekedési paktum 2005-ös történetében nagy válsághoz vezetett a mozgástér növelése. Ebből nem is jöttünk ki, sőt az államadóságok magasabbak, mint valahogy. most újra megéljük azt, hogy további rugalmasságot követelnek, holott amiről már régóta megállapodtak, az sosem került, még az sem végrehajtására. A deficit határokat újra és újra megsértik, a felső határokat. 97 óta a középtávú államháztatási kiigazítást ö, ugyan leírták, egyetlen eurozóna állam sem tartotta be eddig, holott a szabályok része. Aztán a rugalmasságról beszélünk, amikor ezt tesszük, akkor mindig ez azt jelenti, hogy több állami kiadást akarunk ezzel uh, igazolni, alátámasztani. A válság után ugye azt kérik, hogy a tagállam adjon, az állam adjon ki több pénzt, és ösztönözze a konjunktúrát. Ám a kérdésem az, a válság, honnan tudjuk, hogy a válság után föltekedünk további kérdéseket is. Lehet, hogy egy versenyprobléma van az eurozónában. Lehet, hogy azért nem ruháznak be, mert a termelés nem versenyképes az eurozónában, van, ezért nem jönnek a beruházások. Mert nem lehet eladni az európai termékeket külföldön, ott, ott talán kedvezőbb a termelés, a külföldi termelés jön be az eurozónába, és ott versenyképesebb, mint a hazai termelés, vagy a termékek. Erre kéne rákérdezni. Honnan jön az a bizonyosság, hogy hogy lehet, hogy, más, teljesen, hogy, hogy, hogy önök tudják az okokat, hol a teljesen más ok lehet a dolog mögött a versenyképességi probléma. És hogyha ösztönöznek a beruházást, akkor pontosan hol akarnak ösztönözni zónában? A közgazdász azt mondaná, ott, ahol a megtérülés a legmagasabb, a legnagyobb a termelékenysége a tőkének, a beruházásnak. Kérdésem az, vajon a beruházás termelékenysége, megtérülése Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban van a legmagasabb? Vagy talán Németországban, Hollandiában, Franciaországban nem magasabb? Hova akarják betenni a beruházást? Erről már elgondolkoztak? Yeah, thank you, Mr. Luke, for this question. Köszönöm a kérdéseket, vagy a kérdését. Önnek igaza van, a 2005-ös problémák megmutatták, hogy a szabályaink körül nem kielégítő a helyzet, és mindig jó dolog több rugalmasságról beszélni, ugyanakkor ez veszélyeket is jelent, tehát nem csak lehetőség, hanem veszélyeket is rejteget, és az is igaz, hogy amikor több, nagyobb rugalmasságról beszélünk, az nem mindig azt jelenti, hogy több pénzt költünk, állami pénzt azzal is egyetértek, hogy amikor, a, amit arról mondott, hogy hogyan legyen versenyképes, e, hogyan legyenek versenyképesek egyes ágazatok az eurozónán belül, az azonban nem igaz, hogy a teljes eurozóna ipara e, versenyképtelen. Van egy sor olyan ország és, eh, és ágazat, amelyek nagyon is versenyképesek. Látjuk azt is, hogy jönnek vissza bizonyos bizonyos iparágak, illetve üzemek, azért, mert Ázsiában gyorsabban növekednek most a bérek, mint Európában. Tehát azt látjuk, hogy az eurozónán belül a strukturális reformok ténylegesen az eurozóna egészének a versenyképességét növelik. Nyilván még a reformoknak nem értünk a végére, ugyanakkor azt mondom, hogy a versenyképességbe is értünk el sikereket. Amikor pedig ön azt a kérdést teszi fel, hogy hova kell befektetni a pénzeket, akkor erre én azt mondom, hogy hát eleve ne csak állami pénzekről beszéljünk. Ugye ha a Juncker tervet megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ennek egy része közpénz, ugyanakkor a program másik része az az, hogy megpróbáljuk a magánbefektetéseket csökkenteni, olyan bevonzani, és elérni, hogy olyan projektekbe fektessék be azokat, ahol azok megtérülnek, és ez nyilván nem csak Hollandiát, meg Finnországot jelenti ezek a projektek, hanem adott esetben olyan országokról is beszélünk, ahol a gazdasági helyzet szomorúbb, például, hogyha a közös energiapiacról beszélünk Európában, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy egy Franciaország és Spanyolország közti kapcsolódási pont létrehozása az egész Európának érdeke. E, jó a spanyol vállalkozásoknak, jó a francia vállalkozóknak, e, ami e, indikálja a megtérülést is. Ami pedig a a, a CEFET, az Európa összekapcsolásáról szóló eszközt illeti. Ott is biztos vagyok abban, hogy van egy sor megfelelő projekt, az most az Európai Beruházási Bank dolga, hogy megvizsgálja ezeket a projekteket, melyek méltóak közpénzekre és magánpénzekre. Köszönöm, Michael Poyer következik. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt főtitkár helyettes úr. Üdvözlöm itt a szakbizottságomban. Köszönöm szépen a véleményét. Az általános szintről, amit igen intenzíven mutatott be, szeretnék egy kicsit a részletesebb szintre a kérdésekre lemerülni. Itt van például konkrétan a görög helyzet, ott egy herkát, őre szükség van-e, hogy adósság elengedése szükség van, hogyan lehet stimulálni a gazdaságot, de a kérdése az, hogy ki biztosítsa ehhez a hiteleket, és felvetődik az a félelem is, amely még jogos is lehet, hogy Görögország esetében a nagyobb rugalmassága strukturális reformok kárára menne. A konkrét ország specifikus ajánlások hogyan alakulnak az OECD részéről, mondjuk összehasonlítva akár Franciaországgal, Olaszországgal is, amelyek nem állnak a mentő terv alatt, és az OECD ennek ellenére nagyon konkrét ajánlásokat fogalmazott. Még Pádoán urat is megkérdeztem egy fél évvel ezelőtt, hogy a saját ajánlásait, amit még az OECD nevében adott le, hogyan tudja végrehajtani az országokban aztán itt konkretizálnám a kérdést, kiélezném a kérdést. Ön a rugalmasabbá tételt, amit elvárásként megfogalmazott, nem tartja kontraproduktívnak, hiszen a kormányok a politikai vita során eh, nehezen közvetítik azokat a terheket, amelyek együtt járnak eh, a reformokkal, ezt a polgárok nehezen fogadják el, és hogyha az Európai Unió határoz meg dolgokat, talán egyszerűbb eh, az OECD részről van -e olyan irányú ajánlás, hogy hogyan lehet a strukturális reformokat jobban átültetni a gyakorlatba. Őszintének kell lennem Tajrarul, amiről itt beszéltünk, az nem jelent alternatívát a problémás országok számára, akiknél hitelezési nehézségek vannak. Az európai stabilitási mechanizmus esete és fennáll, ugye ismerjük, hogyha a fiskális rugalmasságról beszélünk, akkor nem ezekről a helyzetekről beszélünk, nem ezekre fókuszálunk. Itt az összes az euróvezeti tagállamról van szó úgy általában. A problémás országokra vonatkozó ajánlások esetében el kell, hogy mondjam, az OECD csak ajánlásokat fogalmazhat meg, és a nemzeti kormányok döntése, hogy ebből mit fogadnak el. Hogyha engem kérdez meggyőződésem, például ha megnézzük a privatizációs folyamatot, akkor azért van még tennivaló Görögországban OECD ajánlások azt tartalmazzák, hogy szükség van privatizációra Görögországban, és amit itt elértek az elmúlt néhány év alatt, az véleményünk szerint nem egy nagy haladás, de hát a nemzeti kormánynak kell dönteni, és meg kell látnunk, hogy a választások után mi történik. Köszönöm szépen. Ria Ronya Kari a GUE nevében. Köszönöm szépen a bevezetőt Kapferer úrnak. Fel szeretném hívni a figyelmet egyes OECD elemzésekre, amelyek rámutatnak arra, hogy egyre nagyobb az egyenlőtlenség az OECD országaiban. Ez oda vezetett, hogy a legszegényebbeket sújtja a válság igazán. A legszegényebb emberek nem profitálnak abból, hogy lassan némi növekedés csak-csak megjelenik a gazdaságban. Ezek azok az emberek, akik a sor végén állnak, és egyáltalán nem részesülnek a növekedés eredményeiből, és vannak a növekedésnek persze korlátai, gátja is, és ez nem egyes emberek problémája, hanem társadalmi probléma, és ide tartozik az is, hogy egyre nagyobb az egyenlőtlenség a társadalomban, de arra kéne törekedni, hogy legyen nagyobb egyenlőség, és most a gazdasági kormányzást, irányítást akarják megreformálni. Mi tartozik ide? Ezt is végig kéne gondolni. Szerintem az egyenlőtlenséggel is foglalkozni kellene ezen a területen, ezért három konkrét kérdést teszek fel. Az egyik cél, hogy nagyobb egyenlőséget akarunk teremteni, a társadalmainkban. Milyen mutatókat tudnának itt alkalmazni, milyen mutató lehet hasznos, ha ezt mérni akarjuk, milyen mutatókat kéne beemelni ezekbe a gazdasági jelentésekbe, ha ezt komolyan vennénk. És mi a lehetősége van annak az ön véleménye szerint, hogy megjósoljuk a reformok következményeit? Ezek nagyobb egyenlőséget, vagy nagyobb egyenlőtlenséget okoznak majd? Ön hogyan látja? Hogy akarják egyáltalán ezt értékelni? A harmadik pontban pedig szeretném megkérdezni, hogyha a jelenlegi kurzust folytatjuk tovább, akkor szerintem erősödni fog a társadalmaikban az egyenlőtlenség. Erről mit gondol? Köszönöm a vitát egyébként. Thank you very much. Uh, you're right that... Uh, Köszönöm. Abban igaza van, hogy a társadalmainkban növekvő egyenlőtlenség, ez olyan dolog, amivel az OECD valóban foglalkozik, és az egyik munkaanyagunk, amit decemberben adtunk ki, valóban erről szól. Ugyanakkor ennek az üzenete nem csak az volt, hogy növekszik a az egyenlőtlenség évtizedek óta egyébként az OECD egyes tagállamaiban az volt az üzenet, hogy a túl nagy egyenlőtlenség az visszafogja a gazdaság növekedését. Tehát igazándiból itt nem egy etikai vitáról van szó, eh, hogy milyen mértékű egyenlőtlenség engedhető meg, mert szerintem egyértelmű, hogy azért egyenlőtlenség a társadalmakban lesz, hanem arról beszélünk ebben az anyagban, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a növekedést beindítjuk, beindítsuk, és ennek az egy módja az egyenlőtlenség csökkentése. A szakpolitikai javaslat ebben a munkaanyagban az arra vonatkozik, hogy mivel az egyik oka annak, hogy visszafogja a növekedést az egyenlőtlenség, az az, hogy az alacsonyabb jövedelműek keveset költenek saját utódaik oktatására. E, tehát nem először az újraelosztásról kell beszélni. Nyilván az újraelosztás felmerül akkor, amikor a, az oktatásba akarjuk növelni a pénzeket, de hanem a legfontosabb üzenet az az, hogy eh, a visszafogott növekedés az a szegényebbek körében nem elégséges ö, eh, oktatási ráfordítás egyik velejárója vagy eredménye. És a kérdés, ami felmerül, az az, hogy a jelenlegi e, a jelenlegi reformok növelik-e az egyenlőtlenséget. Ez egy más kérdés, mert nyilván vannak olyan reformok, amelyek rövid távon növelik az egyenlőtlenséget, de például az oktatási rendszer reformja, mint strukturális reform, az elvileg, ha eredményes, növelnie kell az egyenlőségi helyzetet, és csökkentenie kell a társadalom széttartását. Tehát nem mondható az ki, hogy a strukturális reform, és mindenfajta strukturális reform az a, az egyenlőtlenséget növeli. Ernest Urteszon következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött körünkbe. Két nagyon konkrét és rövid kérdésem volna. Nagy érdeklődéssel olvastam a jelentést a foglalkoztatás 2014-es perspektívát illetően, amit az OECD készített, és különösen az egyik adatsor, illetve a gazdaság politika ajánlás a strukturális reformok körében, különösen a, a bér csökkentésre vonatkozó ajánlások túl messzire mentek szerintem egy esetekben. A bércsökkentés a perif periféri országaiban a, a, alásatja a keresletet, és akár a talpraállást ásatja alá. Tehát a szeptemberi, ez év szeptemberi gondolatok körében hogyan látja ezt, és ön szerint a periférián a bér defláció nem érte el azt a szintet, hogy már kontraproduktív a további csökkenés. Még egy kérdés, talán nagyon nyilvánvaló, de kérem válaszoljon, mert segítheti nagyban a munkánkat. Egyetértek abban önnel, hogy a tagállamoknak a fiskális kérdésekben több mozgástére van szüksége. Most e felől szerintem nincs Ugyanakkor rugalmasság alkalmazásában ön szerint a mostani szabályok elégségesek, vagy reformálni kellene ezeket, hogy a mostani hasonló helyzetben az EU és a tagállamok mert számára rendelkezésre álljon olyan mechanizmus, amely alapján gyorsan tudnak válaszolni, ahogy kell. You tudja, hogy OECD meg van győződve arról, hogy a jól fizetett állásokra szükség van a tagállamokban. Egyik oka ez annak, hogy az OECD, OECD saját hazámban, Németországban a legutóbbi szakpolitikai áttekintésben azt javasolta, hogy egy minimumbért vezessenek be Németországban. Igen, ez mutatja azt is, hogy a túl alacsony bérek bizony negatív hatással lehetnek, a, a keresletet aláshatják. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden reform az egyes országokban a közkiadások csökkentése, a közszektorban dolgozók bérének csökkentése nem volt feltétlenül hiba. Tehát össze kell vetni a dolgokat, mérlegelni kell a közszektorban dolgozók az OECD egyes tagárszagályban, vagy a tagállamokban, az eurozónában. Nagyon széttartóak a bérszintek az, a, a közszektorban, úgyhogy ott, ahol túl nagy a közszektor, ott valószínűleg csökkenteni kell a költségeket, ennek egyik módja a bérek csökkentése, a másik a alkalmazottak számának csökkentése. De nem lehet olyan könnyen kimondani ezt, hogy minden esetben a csökkentés alásatja a keresletet. Mert hogyha a közkiadásokban túl sokat emészt fel a közalkalmazottak bére, és kevesebb megy mondjuk az infrastruktúrába, jutásba, az gond, meg kell találni az egyensúlyt, nincs tehát ilyen egycsapás való megoldás. Köszönöm. Marco Valli, az IFDD képviselője. Köszönöm, elnök úr. Megvárom, hogy felvegye a felhallgatót. Köszönöm. Az egyenlőtlenség kérdésében és azzal kapcsolatban, hogy a, a javak hogyan koncentrálódnak, ne nap múlva a világgazdasági fórumnak lesz egy ülése, több éve napirenden van a vagyon koncentráció folyamata és kérdése, hiszen Látjuk, hogy a pénzügyi piacokban is érzékelhető ez, oda mennek a, a vagyonok, oda, megy a, a, oda mennek a javak, és nem a reálgazdaságba. Az eurózónában is tapasztalható ez, és ez azt mutatja, hogy defláció épp azért áll elő, mert a reálgazdaságban nem forog elég pénz. A világgazdasági fórum tavalyi ülésén nagyon sok közgazdász azt mondta, hogy az eurózóna több tagállama a társadalmi kizártság veszélyét futja. Olaszországban, más országban sincs védőháló, a minimumbérek védőhálója sem működik jól. Tehát lehetne esetleg kialkudni, olyan helyzeteket kialakítani, hogy a defláció elkerülhető, és a társadalomból való kiesés esélye csökken. Különösen a válságban levő országokban lehetne teret engedni, akár hiány tekintetében is, hogy tudjanak támogató intézkedéseket bevezetni a társadalom integráció fenntartása érdekében. Nem lehetne újraintani a gazdaságot, nem segíthetné a gazdaság újraintását ez vajon, hogyha ilyen intézkedéseket bevezetnének, hiszen több pénz kerülne a reálgazdaságba, mert a pénzügyi piacokon ez nem hoz hasznot. Aber Nemzeti kormányok eh, feladata, hogy az egyes országok TB rendszerét eh, átlássák, illetve megvizsgálják. Ami a mi jelentésünket illeti, az arról szól, hogy az egyenlőtlenség milyen egyes országokban, nem pedig az országok közti összehasonlításról beszélünk. Nyilván, amit látunk, az az, hogy a globalizáció folyamata, folyamata során az egyes országok közti egyenlőtlenség csökkent. 5-6 évvel ez, azelőtt láttunk beruházásokat ugye a pénzügyi piacokban, ez az elmúlt időszakban megváltozott, most azt nézzük, azt látjuk, hogy a tényleges eszközökbe, a reál eszközökbe, a reál gazdaságba történnek a beruházások. Nyilván itt is esetleg kialakulhat egy lufi, ehm, látunk eh, ingatlan lufikat egyes eh, tagállamokban, illetve ennek a veszélyét, de azt nem de azt nem mondhatjuk, hogy a pénzügyi piacra áramlik a pénz, mert valójában a reálgazdaságban, illetve az ingatlanban sokkal több pénz van most. Köszönöm. És akkor most a nem előre bejelentett hozzá szóló következnek, Rozáti eh, képviselővel kezdünk. Köszönöm. Mindannyian tudjuk, hogy eh, Európában beruházásokkal gond van, beleértve a magánszférát is, tehát állami és magánszférát egyaránt. Nyilván az állami szférát a költségvetés fogja vissza, az állami, a magánszférát pedig a bizalom hiánya, illetve a bizonytalanság, az európai gazdaság jövője miatti bizonytalanság és az eladósodottság szintje miatt fogják vissza. Az ön meglátása szerint a e, hosszabb deleveraging bekövetkezhet-e e, és e, csökkenhet-e gyorsabban az eladósodottság, amivel majd növekedne a beruházási kedv, illetve felgyorsulna a gazdaság ösztönző hatása lenne. Ön lát-e ilyesmit? Mert ez visszafogja ugye a fogyasztást és a növekedést Európában ez a probléma. Köszönöm. So, okay, we, we group the two... Vegyük Vegyük a két, egyszerre foglalkozunk a két kérdéssel, hogy Elizának adom meg a szót. Shall I then? Okay, two questions. Well, uh... Nos, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon érdekes előadást tartott. Első kérdésem az a kibocsátási eh, kibocsátási kézagra eh, vonatkozik. Az OECD tanulmányokból tudjuk, hogy eh, ugye rendelkezésre állnak az adatok, de önnek mi a véleménye arról, hogy a rugalmasság és a szankciók eh, ilyen gyenge mér, mérésekre alapozódnak, eh, akár tavasz tavasztól nyárig is a számítások alapját adó becsléseket a bizottság megváltoztatja. Ez alássa hitelességét az egész folyamatnak. Másik dolog pedig ugye állandóan arról beszélünk, hogy kötelezzük el magunkat a strukturális reformok és az ajánlások mellett, ugyanakkor az ajánlásoknak a minőségére is oda kéne figyelni, mert azok az országok, amelyek aztán végrehajtották ezeket az ajánlásokat, iszonyatos recesszióba kerültek, és nem is tudnak abból kivergődni a jövőre vonatkozó kérdésem, ugye van egy egységes egységes valuta, nincsen láthatatlan kéz, ami a konvergenciát garantálja, hosszabb távú átgondolást azt majd a négy elnök jelentése hoz. Önök ehhez hozzá kívánnak-e járulni, adott esetben a saját diagnosztikai eszköz, eszközeiket is felhasználva, Eh, hogy, hogy így a, a jövőt jobban feltérképezzék számunkra. Okay, the first question was, uh... Az első kérdés megint csak a beruházásra fókuszált. Arról beszélt, hogy gyorsabban csökkentsük a deficitet, a hiányt, hogy több pénzünk maradjon a jövőbeli beruházásokra. Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy most kell többet beruházni, itt az ideje, és majd később csökkentjük a deficitet. Uh, ez az oka annak, hogy egész este a helyes egyensúlyról beszéltünk, a rugalmasság, a hitelesség és a keret összefüggésében. Meggyőződésem, ha fő érdekünk a hitelesség a pénzügyi piacokon, pénzpiacokon. Ez egy fontos dolog, mert a beruházás gyakran nem kormányzati, beruházás és nem az EU beruházás, az EU, hanem a beruházók Kínából, Egyesült Államokból, Indiából érkeznek gyakran. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha bizalom van, hitelesség van az euróövezet irányt, az egy fontos dolog, és ez kell, hogy legyen a célunk, hogyha magánberuházást akarunk ösztönözni, hogyha a deficitet mondjuk nullára csökkentjük elmúlt évben Németországban, ez történt például, ez még nem jelent azt, hogy plusz beruházások jönnek létre. Persze lehetne többet beruházni Németországban, ez is világos, hogyha megnézzük ezt a plusz beruházást Németországban, mondjuk a Juncker terv eh, a kapcsán mire számítunk, akkor abból indulhatunk ki, hogy ezek az összegek nem kielégítőek eh, középtávon. És hogyha megnézzük a zuhanó olajárakat pillanatnyilag, akkor akkor is azt gondoljuk, hogy igenis van pénz a beruházásra. Hogyha megnézzük a közös állami beruházásokat közép és rövid távon, nem elegendő, ami történik. Felér asszony sok mindent vetett fel, nem gondolom, hogy az összes aspektusra aki tudok térni, egész este itt kéne maradnunk, akkor itt emlékeztünk, emlé, említettük a strukturális reformokat a recessziók kapcsán, de kell, hogy mondjam, hogy nagyon különböző a tagállamok helyzete az euró övezeten belül Portugália, Spanyolországot, Írországot figyelembe véve látjuk, hogy komoly halandás van. Sokkal nehezebb a helyzet Görögországban például, de az világos mindenképpen, hogy nincs közvetlen összefüggés a strukturális reform és a recesszió között középtávon. Mi úgy gondoljuk, hogy strukturális reformokra szükség van, hogy erősítsük a növekedést a jövőben. Ez a véleményünk. Aztán szankciókról is beszélt, volatilitásokról is beszélt, a ingadoziknak a helyzetek gazdasági szempontból az egyes országban. Éppen ezért gondoljuk, hogy a fiskális rugalmasság lehetne nagyobb most pillanatnyilag, amikor nagy a volatilitás a gazdasági teljesítményekben az euróvezeten belül szükség lehet egy nagyobb rugalmasságra, de azt is valamennyien tudjuk, és ezt gyakran megvitattuk az európai keretek között, hogy szükség lenne pénzügyi szankciókra, de ez nem történt meg. Ez is csak a bizalmat és a hitelességet jel, jelöli meg, igen. Ezzel van egy problémánk a szankciókkal, ezt be kell látni. Hogyha a keretről, a szabályozási keretről beszélünk, továbbra is azt tudom mondani, az egyszerűsítés a célvéleményünk szerint, és előadó asszony is említi ezt. Tudom, hogy ez nehéz, nem olyan könnyű, csökkenteni ezt a, a Németországban gazdasági minisztériumban voltam néhány évvel ezelőtt még államtitkár, és emlékszem a vitákra, amit mi lefolytattunk, önök lefolytattak a nemzeti parlamentekben a fiskális felvizsgálatokról, a szabályozásnál, európai szemeszter, amikor bevezettük ezeket az új szabályokat, komoly viták voltak, és pontosan emlékszem, és tudom, hogy a politikusok a parlament számára nagyon nehéz egyszerűsíteni az eljárásokat és a szabályokat, de hogyha arról beszélünk, hogy kihez tartozik egy ügy, hogyha arról beszélünk, hogy hitelességre van szükség, hogy eredményt akarunk elérni. Úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés ambíciózus cél, de törekedni kell rá. Köszönöm. Gyors, nagyon gyors kommentára megadom a szót. Zárósz hogy az előadó asszonynak. Köszönöm. Rövid leszek valóban. Nagyon sok kérdésemre visszatérhetünk két oldalú megbeszélés során, hanem kommentálnám az utolsó megjegyzését. Először is. A beruházások, az meg az output gap-ről szól elemzésére miatt van szükség. Ön azt mondta, hogy itt van némi mozgástér, talán több rugalmasság. Ám az alapvető elemzés szerint az, az kell ki meghatározni, hogy az output gap nem konzisztens. A kérdés, hogyan lehet szankciókat bevezetni egy olyan elv alapján, amelyet olyan nehéz egyetlen kezelni, értelmezni. Azt válaszolhatják, persze, hogy ha nem alkalmazzák a szankciókat, azzal lehet megoldani. Ám ha alkalmazzák, ugye senki se érti, mi alapján kell Másrészt azt mondja, a legjobb az volna, ha egyszerűsítenék. Egyetértek, nem tudom, hogy csinálhatnánk ezt, hogy érhetnénk ezt el, hisz én is arról hámodozok, hogy hatalmas egyszerűsítéseket hajtunk végre, ám sikeres kell legyen. Ám ha sikerülne igazi szabály egyszerűsítés végrehajtani, akkor eljönne az a nap, amikor a, a szabályok helyett a bizalom uralkodna, és olyan szakpolitika, gazdaságpolitika érvényesülne, amely a bizalomra alapul. De hát amíg ez eljön, addig más lépésekre is szükség lesz, meg kell határozni a mikéntjét. Köszönöm szépen Stefan Kapferernek és a jelentőstevőnek, meg a képviselőtársaknak ezt a rendkívül izgalmas eszmecserét. Nagyon sok témát sikerült meghatároznunk, amelyet nyilván a holnapi bizottsági kommuniké nem érint majd, úgyhogy lesz a továbbiakban is munkánk, hogyan lehetne megerősíteni, erősíteni, megerősíteni együttműködést elősegíteni az output gapek strukturális vérését, a streamlining, a eljárások egyszerűsítése, a bizalom, a tagállamok, hogy vállalják fel a reformokat, a monetáris unió és a, a gazdaságpolitikai egységesség ellenmondását feladani, hogyan lehetne. Ezekkel foglalkoznunk kell, köszönjük szépen a hozzájárulását munkánkhoz, zárom az ülést. Nem, nem, még, hagyd mondjam el, hogy a jelentéstervezetek eh, mérlegelése 26-án, 27-én lesz, majd február 5-én a módosítók megnyitásának határidője, persze az is lehet, hogy holnap lehet, hogy csak holnap jön ki a rugalmassági kommuniké, de majd tájékoztatjuk önöket arról, hogy vajon a koordinátorok egyetértenek-e bizonyos apró változásokban, ám addig is a 26 27-i e, dátum érvényes, és a módosítókra vonatkozó pedig a februári dátum. Köszönöm mindannyiuknak. A következő ülésünk január 21-én lesz reggel 9-kor, meg délután is. Köszönöm.